azt kérvényezi, hogy Estefania Torres Martinez, Pablo, de a nevet most remélem jól ejtem ki, Ecsenike Robba helyére eh, delegálják az ENVI szakbizottságban, valamint a kínai delegáció tagjai közé. Ellenzi bárki ezt. Ezt is elfogadta.